zapraszam do zabrania głosu. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves lengyelországi vendégek. Mindenek előtt engedjék meg, hogy magyar emberként gratuláljak a lengyel elnökségnek, átveszi, akik átveszik Magyarországtól az elnökséget, itt ketten is ülnek a lengyelek közül az elnöki asztalnál, hát különösképpen nekik gratulálok, és jó munkát kívánok a következő fél évben. Első kérdésem már is kapcsolódik ehhez hogy a magyar elnökség és a lengyel elnökség viszonylatában hogyan látják a folytatást. Nagyon kiemelt kérdése volt a magyar elnökségnek, hogy csak egyet említsek hirtelen, a, az Európai Unióban létező multikulturalitás, sokfélesség, kulturális sokfélesség. Engem külön is érdekel ez, mert a Kárpát-medencében élek, romániai magyar vagyok, számunkra a Kárpát-medencében, Balkánon, vagy éppen a keleti partnerség viszonylatában is fontos kérdés ez az etnikai, kulturális, vallási sokféleség. A másik kérdés, amihez hozzászólnék, az emberi jogok ügye. Az emberi jogoknak egyik kiemelt fontosságú része a kisebbségi jogok kérdése. Épp a megelőző órában került sor egy briefingre, egy tájékoztatásra, a kínai emberi jogok, kisebbségi jogok kérdésében. Én arra kérném a lengyel elnökséget, hogy különösképpen figyeljen oda az emberi jogok általános kérdésköre mellett a kisebbségi jogok kérdésére, és ezen belül is a e, vallási üldözötteknek a kérdésére az Orbán kabinetnek kiemelt kérdése volt az elmúlt fél évben a keresztény üldözések ügye nagyon nagy mértékben a keresztjének szenvednek kollektív üldöztetést, és erre külön is felhívnám a figyelmüket, annál is inkább, mert Lengyelország a második János Pál pápa és Popielusko atya országa erre külön is elhivatott lehet.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 barátaink, nagyon fontos, hogy az Emberi Jogi Bizottságban időről időre vitát rendezzünk a kínai, a Kínában fennálló helyzetről. Ehhez Hautala asszony is a bizottság volt elnöke ragaszkodott, és most folytatódik ez a hagyomány. Köszönjük, hogy a megelőző órában Timon nagykövet úrral zárt ülésen Timon nagykövet úr külön is tájékoztatott a kínai helyzetről és a kínai európai párbeszédről. Akkor sok érdekes részletet is megismertünk. Nem sok optimizmusra ad okot viszont az a protokolláris párbeszéd, amelyik Kína és az EU között folyik. Mindazáltal ez a kapcsolat egy fontos csatorna arra, hogy, hogy befolyásolni tudjuk a kínai emberjog, emberi jogi helyzetet. Engedjék meg, hogy egy konkrét ügyet hozzak fel, és pedig egy, egy párhuzamos esetet. Tavaly alkalmunk volt a tibeti láma őszentségét Budapesten fogadni, találkoztam én is a dalai lámával találkoztam vele budapesten magyarországon szvesen látták az országházban is látogatást tett ezzel szemben viszont most egy két héttel ezelőtt a knai miniszterelnök járt magyarországon gazdasági főleg gazdasági kérdésekre tevődött a hangsúly ez a két látogatás egy év leforgása alatt exponálja azt a nagy ellentmondást, azt a nagy ellentétet, ami az emberi jogok és a gazdasági érdekek, a, a kereskedelmi kapcsolatok és az emberi jogok védelme között tevődik fel és nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert nagyon fontosak a kínai gazdasági viszonyok és kapcsolatok, és Magyarország, mint amelyet a kommunizmus tönkretett, és a posztkommunizmus is tönkretett, létkérdés Magyarország számára a gazdasági kapcsolatok ilyetén fejlesztése, de magunk, a magunkfajta emberi jogvédők ugyanakkor nehéz helyzetbe kerülünk, mert mit lehet tenni az emberi jogok védelmében egy hatalmas gazdasági erőt képviselő Kína esetében. Én például annak idején, mint egyházi vezető is, és mint európai parlamenti képviselő meghívást nyújtottam át a dalai lámának romániai barátai és, és csoportok által támogatva, hogy jöjjön el, látogasson el Romániába. De aztán utóbb meghiúsult ez a látogatás, mert bizonyára Romániának nem érdeke, hogy, hogy Kínával ellentétbe kerüljön a, a dalai láma miatt. Ilyen nehéz helyzetek adódnak, mi a véleményük, és mit tehet, kérdezem a bizottság elnökét is, Gzsib elnök urat, hogy, hogy mit tehet a az Emberi Jogi Bizottság ezeknek az összefüggésében. Kérdezem a tímon nagykövet urat is, hogy hogyan tudunk, hogyan tudjuk ezeket az antagonisztikus ellentéteket áthidalni, és híven képviselni, az európai értékrendnek megfelelően képviselni az emberi jogokat.